Liban kialakult helyzethez. Ezzel megadom a szót Nils biztos úrnak. Thank you very much, Mr. President, honorable member. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Üdvözlöm a lehetőséget, hogy sürgőségi vitát tudunk folytatni. A korábbi állásfoglalások és a képviselők lépései alapján a ház emlékeztetett arra, hogy a fenntartható demokráciában az országban fontos feladatok vannak. A törékenység, a törékeny helyzetből a demokrácia, a fejlődés, emberi jogok tiszteletben tartása és regionális integráció felé kell haladni. Sajnos Burundi azon a kritikus ponton van, ahol az eddigi évek erőfeszítéseinek eredményeit kockáztatják. Az uralkodó párt döntése, hogy Nukurunzinzát jelölik elnöknek, jelentős mértékben megosztotta a társadalmat és a politikát. Ezt azon, ezzel azonnal foglalkozni kell. Az Európai Unió már megfogalmazta például a márciusi külügyi tanács következtetéseiben, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít azoknak a lépéseknek, amelyek a polgárháború éveit követően végre felcsillan a béke és biztonság lehetősége Burundiban tiszteletben kell tartani külön, a, külön, a különböző e, kérdésekkel kapcsolatos véleményeket. Nem túl késő még a, a párbeszéd és a megbékélés útjára lépni. A főképviselő és Mogorini alelnök jelentésekkel kap, a, e, az emberi jogvédők, újságírók és más civil társadalombeli aktivisták közül a letartóztatások, kiutasításokkal kapcsolatban felemelte a szavát. Az emberi jogi csoportok munkáját támogatni kell természetesen, aggódunk azok, a, azok miatt a jelentőségek miatt, hogy, amelyek arról szólnak, hogy indokolás nélkül bebörtönzik, elfogják a civil társadalom képviselőit, humanitárius szervezetek képviselőit. Súlyos körülmények ezek. A bebörtönzöttek eseteit nyomon kell követnünk. Az emberi, jogok, emberi jogvédők zaklatása és megfélemlítése olyan eset, amelyel mindenképpen hatékonyan foglalkozni kell. Emlékeznünk kell azokra, akik az elmúlt zavargások idején meghaltak, megsebesültek. A a média szabadságának korlátozása, a gyülekezési jog korlátozása, a szólásszabadság, különösen azon pillanatokban való korlátozása, amikor a választási kampány érzékeny pillanatai közelegnek, frusztrációt kelthetnek. Az utcán lévő feszültségek is egyre gyakoribbak. Létfontosságú, hogy minden eh, szereplő kerülje a provokációt és megőrizze nyugalmát. A burundi hatóságoknak pedig tiszteletben kell tartani az emberek békés demonstrációs jogát, el kell kerülni az erőszak alkalmazását. Ha lehet, a burundi elnöki választásokra is kitérnék. A sikeres választások az elsődleges cél. Önök is tudják, az Európai Unió nem pusztán pénzügyi támogatást adott a választásokhoz, hanem választói megfigyelő missziót is küld. Ezek nagyon fontosan járulnak hozzá az eseményekhez, és mutatják, elköteleztük magunkat a sikeres választások iránt. Szeretnék azonban mindenkit arra emlékeztetni, hogy Mugarini kép, képviselője kijelentette, hogy a megfélemlítés és az erőszak, a halál és a, a, seb, a, megsebes, a megsebesítések, a média, az emberi jogok korlátozása, és a menekült áramlatoknak nincs helye a választási folyamatban. Emlékeztetnék mindenkit arra, amit korábban is hangsúlyoztunk a burundi hatóságok felé Mogaréni levelében, április 13-án kelt levelében, a burundi ügyével foglalkozó márciusi külügyi tanács köveztetésére alapozva. A választói misszió tagjai számára hozzáférést kell biztosítani minden politikai szereplő politikai megjelenéséhez. Ez támogatásunk előfeltétele, és egyértelműen egy olyan elem, amelyet nyomon kell eh, tudnunk követni a nehéz körülmények között is. Nem látjuk azonban, nem tekinthetjük eh, a választásokat azonban eh, izolálva egyéb partnerségi területektől. Az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság és a demokratikus alapelvek tiszteletben tartása is fontos elemek nem adhatunk mentességet azoknak, akik egyénileg felelnek az emberi jogokkal való visszaéléseknek. Hangsúlyozni kell, hogy be kell számoltatni ezeket az embereket cselekedeteikről. Az Európai Unió és, más nemzetközi burundi partnerek kihívása az, hogy produktív párbeszédet alakítsanak ki a politikai spektrum minden, és a civil társadalom minden szereplője között. A fejlemények függvényében fogjuk megvizsgálni, milyen opciók állnak majd rendelkezésünkre. Jelenleg tekintjük át a tagállamokban azt, hogy milyen következményei lehetnek a jelenlegi helyzetnek, és milyen lehetséges azonnali beavatkozási lehetőség van a kotonú megállapodás értelmében. Tájékoztatjuk természetesen a munkáról a parlamentet. Ennek tükrében Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió misszióvezetői az elmúlt hónapokban rendszeresen politikai párbeszédet folytattak a Kotonu megállapodás 8-as cikke érdemében a burundi hatóságokkal. Akkor, amikor a lehetséges intézkedésekről beszélünk, akkor hangsúlyozni szeretnék egy dolgot. Az Európai Unió Burundi egyik legfontosabb, legfőbb partnere, és alapvetően fontos szerepe abban, hogy jó lehetőségeket biztosítson a, az országnak, hogy kijusson a végletes szegénységből és törékenységből, amely a lakosság legnagyobb részét sújtja. A 14. Európai Fejlesztési Alap nemzeti allokációja Burundi számára megkettőződött az előző forrásokhoz képest most összesen 42 millió euró támogatást biztosítunk. Megoldást kell találni a problémákra és pozitív változásokat elindítani, amelyek alapján Burundi meg tud felelni a kihívásoknak és eléri céljait. Normalizálódni kell a helyzetnek a lehető leggyorsabban, ehhez kell segítséget nyújtanunk. Fejlesztési biztosként úgy látom, hogy egyensúlyt kell tartanunk az állampolgárok iránti kötelezettség és a prudens megközelítés között, akkor, amikor a, az elnyomó intézkedéseket hallunk, és meg kell fontolnunk a további támogatásokat. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, a figyelmüket. No, thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr. Most hallgassuk meg a frakciók szónokait. Először az EPP részéről másfél percben Joachim Szeller. Biztos úr, Ma délelőtt a házban a menekültekről beszéltünk, azokról, akik Európában keresnek menedéket, és azt mondtuk, hogy nem csak, hogy a menekült áramlatokkal kell foglalkoznunk, hanem rá kell tudni hatni a származási országokban uralkodó körülményekre, amelyek előzik az embereket. Ezért fontos és helyes, hogy ma a burundi helyzetről tárgyalunk, hiszen ott néhány napja rendőrség, hadsereg és a rivalizáló politikai csoportok erőszakkal lépnek fel egymással szemben több mint több halott van, és több tízezren menekülnek a szomszédos államokba, tehát a burundi konfliktus már nem csak Burundira korlátozódik. Az ország évtizedes polgárháborúk és több százezer menekült és halott után most a demokratikus próba előtt áll az elnöki választásokkal, amelyeket júniusban terveznek. Nukurunzinza elnökjelölt jelölése és felszólalásai okozták ezeket a felzúdulásokat, a jelenlegi helyzetet. Az Európai Uniónak nyilvánvalóan fontos feladata, hogy megtegye mindent azért, hogy egy újabb humán katasztrófát elkerüljön ebben az országban. Ahogy a biztos úr is jelezte az Európai Unióban, a választási megfigyelő missziójával hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ebben az afrikai országban ne legyen mindegy, hogy az emberek sorsa milyen. Köszönöm szépen, Celler kollega. A következő a szociáldemokraták frakciójából Gianni Pitella elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim! az erőszak légköre, a terror, a megfélemlítés légköre, ami miatt több ezer ember menekült Ruandába, olyan konfliktusos helyzetet teremt, ami a ruandai helyzetre emlékeztet, és ijesztő számunkra. A az elnök, aki most harmadszor is indul a választásokon a megállapodások megszegésével, azt kockáztatja, hogy etnikai erőszak alakul ki újra, és a demokratizálódás folyamata megszakad. A frakciómmal a nagy tavak vidékére is ellátogattam, így Burundiban is jártunk az 1994-es népírtás mögött meghúzódó okok még mindig megvannak, hogyha burkoltan és nem fogadhatjuk el, hogy egy újabb szörnyűség történjen meg. Mogherini asszonynak, a főképviselőnek nagyon nagy figyelemmel kell követni a helyzetet, és kérjük, hogy Kuruncica elnökre újra gyakoroljanak nyomást, hogy vonja vissza a jelöltségét. Közvetlen üzenetet szeretnék intézni a burundi elnökhöz. Ön, burundi elnök, készen áll arra, hogy a nép nélkül irányítsa az országot, vagy pedig elkötelezett az ön országának demokratizálódása útján? mi az Európai Unió részéről teljes mértékben betöltjük majd a szerepünket minden esetre. Köszönöm szépen Pitel a kollégának a konzervatívok nevében másfél percet folytig a kollega kap. Dziękuję panie przewodniczący, panie kom... Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm biztos úr önnek is, biztos úr. Ön a világ egyik legkevésbé stabil régiójáról beszélt, az afrikai nagy tavak régiójáról. Tudjuk, hogy nagyon sok civil háború, polgárháború dúl ezen, ebben a térségben. Erre több példát láttunk Ruandában vagy a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Tudjuk, hogy az arúzsai megállapodásban kötött béke nagyon törékeny. Minden esetre a reményeink és elvárásaink nagyok, és szeretnénk, hogyha előrelépés történne ebben az országban. A kormánypárt azonban úgy döntött, hogy az elnököt harmadszor is jelöli egy harmadik ciklusra is az elnökségre, és ez már önmagában megszegése az aruzsai egyezménynek. Ez volt az egyik oka annak, hogy az erőszak hullám megindult, és a tiltakozás hullám az országban, mert természetesen ez arra emlékeztet arra a szörnyű időszakra, amikor polgárháború dúlt. Tudjuk, hogy a főképviselő, alelnök asszony, Mogarini asszony számíthat frakcióm támogatására erőfeszítéseiben, annak érdekében, hogy a békét garantálni tudják Burundiban. Mert természetesen arról kell gondoskodnunk, hogy a választási folyamat méltányos legyen, és ehhez megfelelő választási megfigyelői küldetése van szükség, ezt meg kell szervezni hiszen azt kell biztosítani, hogy demokratikus legyen a választás. Ez lesz az ország eh, egyik legfontosabb demokratikus tesztje. Köszönöm szépen. Eh, Vatinas úr két percben a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy az elnök, jelöl, az elnök jelölt jelölése egyértelműen a szakadék szélére sorolja az országot. Tulajdonképpen mindig is ilyen volt a helyzet Burundiban. Burundiban nagyon sok konfliktus volt, és tulajdonképpen a, a béke törékeny. Most ez forog kockán. A múltban Európában, különböző országokban előfordult, hogy becsuktuk a füleinket, nem figyeltünk Afrikára. Most, kedves kollégák, lehetőségünk van arra, hogy, egy, hogy elkerüljünk egy fürdőt, tabuk nélkül a, a genocidiumot el, e, szóba kell hozni, meg kell beszélni, és el kell mondani, hogy ezt készítik elő. A 94-es e, e, sorozatokat követően nem szabad újra ezt megengednünk. Gesztust kell tenni e, azért, hogy lássák, hogy sem gyerekek, sem asszonyok nem kerülnek újra macséták áldozatává. Most egy szomszédos országban is biztosítani kell, hogy a, a gyilkosok ne menekülhessenek, bíróság elé kerüljenek. Megfelelő lépéseket kell tennünk, hiszen, ahogy mondtam, ha nem tesszük, akkor bocsánatot ugyan kérhetünk majd, de a halottak nem fognak megbocsájtani. Mindig a, az élők, azok, élők azok, akikre figyelni kell, és az ALDE frakció ezért támogatja a a Burundival kapcsolatos támogatásokat. Köszönöm szépen. A következő Verzsia asszony a GUE nevében. Másfél percben. Merci, monsieur le Köszönöm, elnök úr. 2000-ben az arusai megállapodás több éves burundi polgáráborúnak vetett véget a hútuk és a tucik között. Lehetővé tette, hogy az ország történetében először egy hútu elnök lépjen hivatalba, nemzeti megbékélés következett. Most viszont az elnök két mandátum után egy harmadikért is indul, és így a törékeny egyensúlyt veszélyezteti a hatalmon kormányon lévő párt kongresszusának döntése nagyon nagy ellenállást váltott ki, és mindenütt ezt megtorolják, százával tartóztatják le az embereket, a civil szervezeteket korlátozzák, és a kormánypárt a fő felelőse ezeknek a szélsőséges megtorló intézkedéseknek az elnök szóvivője, a párt szóvivője is támogatta ezeket. Több mint 20 ezer ember menekült el az országból, az Európai Uniónak nyomást kell gyakorolni az ország vezetőire. Nagy támogatásra szorul az ország, 50%-át a költségvetésének külső támogatást teszi ki hogyha folyamatos, szélsőséges, erőszakos fellépésekre kerül sor, demokratikus választásokat nem lehet tartani. Az Európai Unióra odafigyelnek Burundiban, nem szabad hagyni, hogy ez az ország, ez a régió újra destabilizálódjon és vérontásra kerüljön sor. Köszönöm szépen. Mária Hajbuch másfél percen a vert az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, joggal vázolta a problémákat, a törékeny helyzetet Burundiban. Az emberi jogi helyzet, és abból indulok ki a bevezetője után, hogy ön is kritikusan tekinti az, tekint az ottani ellenzékre, tehát az emberi jogi helyzet nagyon bizonytalan. Éppen ezért néhány konkrét kérdésem is van önhöz. Egyrészt Említette, hogy választási megfigyelő bizottságot állítanak össze. Hogyan, magasrangú összetételű lesz-e, mert nagyon fontosnak tartanám ezt, ez is jelzés a kormányzat felé. A következő kérdés. Milyen intézkedéseket akar az EU tenni annak érdekében, hogy jól koordinálja az összes nemzetközi választási megfigyelő misszió munkáját, és a civil társadalom választási folyamat, monitoring folyamatát is segítse. Kérdés, hogy bevonják-e utólag is a civil társadalmat az Európai Unió a Burundinak biztosított költség, támogatási költségvetést befagyasztja-e az elnök újraválasztásánakor. Ezt is nagyon fontosnak tartanám, hogy megbeszéljük és tegyük publikussá is, hiszen ez egy olyan eszköz, amivel ezzel az elnökre is hathatnánk, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. És hogyha nem tervezik a befagyasztást, akkor hogyan akarják azt biztosítani, hogy a forrásokat célnak megfelelően használják, és csak a lakosság érdekeit szolgálva költik el, nem pedig a kormány más irányú terveire. Egy olyan cikkre gondolok, amely a Kotonú megállapodás 96-os cikke azt tartalmazza, hogy a Burundi EU közti kapcsolatokat fel lehetne függeszteni ilyen esetben. Köszönöm szépen, Hajbuk asszony. Másfél percben King kollega kapja meg a szót signor presidente oggi. köszönöm szépen óriási felelősség hárul ránk ezt nem hárthatjuk el meg kell álltanunk a népirtást hiszen könnyen olyan mértékű népirtássá fajulhat ez, mint ahogyan korábban is előfordult. Tudom, hogy óvatosabban kell bánni a szavakkal, de ártatlan emberek lemészárlására fog sor kerülni. A jelenlegi elnök harmadszor is indulni akar az elnöki választáson, ezt meg kell állítani, ezt meg kell akadályozni. Meg szegi ez az emberi jogokat, megpróbálja elnyomni a sajtót, és egyre rosszabb a helyzet. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a béke lehetőségét megteremtsük az országban, és ez arra is vonatkozik, hogy akár én egyéni szankciókat is ki lehet vetni. 20 év telt el a civil, a polgárháború óta, ami szégyenletes mészárláshoz vezetett, az emberiség történetének talán legnagyobb népírtásához, és korábban ebben cinkosok voltunk, most is azok leszünk, ha nem cselekszünk. gyakorlatilag a gonoszszal rázunk kezet, hogyha megengedjük ezt meg, megtörténni. Köszönöm szépen, Linda McEwen másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm, amit mondott a főképviselő kijelentéséről. Most kell véget vetni az erőszaknak, az rendőrségi erőszak és az ellenzék elnyomása nem kaphat helyet a választási folyamatban a kormánynak azonnal le kell ezt állítania. Az EU-nak támogatnia kell a békés párbeszéd indítását és a békés választási előkészítést. A választás nagyon fontos Burundi és a Natavak régiója egészének számára, ahol a következő 18 hónapban több választás is lesz. Az EU-nak is fontos érdekei fűződnek Burundi békéjéhez. Ez a bolygó egyik legszegényebb országa. Nagyon fontos, hogy továbbra is az alapvető szolgáltatásokat megkapják a lakosok. Ezt béke, stabilitás nélkül nem tudjuk biztosítani, ezért nagyon fontos, hogy a felhívásunkat meghallja a kormányzat. Több ezer ember átlépte már a a határt a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda felé. Mindent meg kell tennünk, hogy az ENSZ-nek segítséget nyújtsunk, és a burundi kormányzatnak az elmúlt 15-20 évben felépített béki folyamatot nem szabad visszafordítania. Meg kell, hogy hallgassa a felhívásunkat a békés választásokra, hogy továbbfejlődhessen az ország. Köszönöm. Now, Elena Valenciano. Köszönöm szépen, Linda. Most másfél perc Elena Valenciano következik. 2011 óta a demokratikus részvételen alapuló demokratikus folyamat egyre inkább gyökeret vert, és az elnök megpróbált megfélemlítéssel féket vetni ennek a folyamatnak. Nem sok mindent tudunk most ünnepelni, az elnök harmadik jelölése tovább rontotta a helyzetet. Ahogyan a kollégáim is elmondták, és, az elnök, és a biztos is, az aruzsai egyezményt, illetve a burundi alkotmány szellemét is sérti. Amikor egy országnak ilyen drámai a múltja, egy ilyen nagyon törékeny stabilitású régióban van, ez a döntés az elnök részéről óriási kockázatot hordoz mindenki számára. Nagyon egyszerű követelni kell az elnöktől, hogy újra gondolja az álláspontját, és követelni kell a kormánytól, hogy a politikai részvétel lehetőségeit megnyissa, hogy a politikai bebörtönzetteket szabadon bocsássa, és ha ez nem történik meg, biztos úr, hogyha az elnök nem járul ehhez hozzá, és nem biztosít alapvető polgári és politikai jogokat, akkor az Európai Unió és az Európai Parlament nem kell, hogy támogassa a burundi választási folyamatot, hiszen ez egy csaláson alapuló folyamat volna, és ennek a kampánynak az elviseléséhez óriási elnyomásra lesz majd az szükség. Köszönöm szépen, most a spontán felszólalások következnek. Egy percben először Nikola Caputo. Grazie, Presidente. Sono... Köszönöm, elnök úr. Már volt módom a plenárison a burundi helyzetről szólni, amikor Barodó Düricsitát letartóztatták az RPA adó igazgatóját. Most úgy tűnik, hogy elszabadul a pokol, és a nemzetközi közösség szeme előtt egy sor tüntetőt letartóztattak a 93-tól 2005-ig tartó polgárháború jut eszünkbe független médiának egy részét is felfüggesztették a sajtó sajtóházát bezárták, és több újságírót letartóztattak. Az indoklás a burundi eh, államfő eh, álláspontjához kötődik. A 96-os arusai megállapodás alapján létrejött eh, alkotmány megsértése az, hogy erőlteti magát Európának fel kell lépnie, és azonnal azt kell követelnie a burundi hatóságoktól, hogy békés kormányzás folytatódjon, és ne korlátozzák a különböző szabadságjogokat. Köszönöm szépen, egy percben eh, Marias kollega. Nos, eh, a Burundiban kialakult helyzet újra aggodalmat okoz. Nem régen volt erről vita itt a házban, és én fel is eh, szólaltam. Nekurika újságíró üldözése miatt. Szeretném felhívni a ház figyelmét arra, hogy megvan a veszély annak, hogy a múltbeli konfliktus újra kialakul, és a 94-es népírtás akár meg is ismétlődhet. Sajnos a jelenlegi burundi elnök, a hivatalban lévő elnök új mandátumért indul, és nagyon élénk tiltakozást váltott ki ez. A tiltakozók ellen azonban a kormány nagyon keményen fellép. A megtorlásnak véget kell vetni, a sajtót nem szabad korlátozni. 20 ezer ember menekült már is el Kongóba és Ruandába, és fel kell készülnünk rá, hogy még több menekült lesz. Köszönöm szépen. Iván Jelkapcsics egy percben. Danke, Köszönöm, elnök úr. Pred eh, jednim novim ratom. Új háború készül Burundiban. Reméljük persze, hogy eh, mégsem lesz eh, belőle újabb válság, hiszen már most óriási problémát okoznak a menekültek ki fogja fizetni mindennek az árát. Európa, ha be, beleavatkozik és segít, figyelembe tudja venni azt, hogy az afrikai országok és közöttük Burundi Európa barátja, akkor talán el, tud, el tudunk kerülni egy újabb válságot. A földközi tenger térségbeli tragédiák is annak a, az eredménye, hogy nem tudunk megfelelően lépni a világ különböző pontjain, és ezek közé tartozik Afrika is, és ez az ország is. Az Európai Parlamentnek egyértelmű üzenetet kell küldenie, az Európai Bizottságnak egyértelmű üzenetet kell küldenie. Azt szeretnénk, hogyha a Burundiban élők nem olyan elnököt jelölnének, akiket nem támogatnak. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Fábio Casteldo, és utána a biztos úr. Köszönöm, elnök úr. Sajnos már megint már sokadik ízben Burundiról kell beszélnünk, és meg kell állapítanunk, hogy a demokratikus struktúrák, az arusai rendszer egyfajta tekintélyi elvű rendszer felé mozdul el. Kurunzica elnök újra beadta jelölését, az elnöki székért indul, és ez azt mutatja sokunk szemára, hogy az elnök nem igazán törődik a népe boldogulásával, inkább ragaszkodik a saját székéhez. Nagyon sokan elmenekültek a környező országokba, és így megérthettük, hogy nagyon fontos, hogy Európa továbbra is határozottan fellépjen, és minden lehetséges nyomást gyakoroljon. A harmadik mandátumot nem kaphat az elnök, mert megvan a kockázata, a veszélye, hogy Burundi újra visszazuhan a polgáráborús állapotokba. Mindenképpen meg kell akadályoznunk ezt. Thank you very much. Uh, we now go... Köszönöm szépen. Akkor most uh, visszadom a szót uh, Mimica biztos úrnak. Tessék, kérem válaszoljon a kérdésekre, és zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselő, hölgyek és urak! Nagyon érdekes és hasznos vita volt ez. Köszönöm a képviselőknek, hogy ennyire világosan és célra törően szólaltak fel. Ami a választási megfigyelést és koordinációt illeti, rámutatnék, hogy széles körű koordináció folyik. Burundu, Burundiban az ENSZ választási megfigyelői missziójával is kapcsolatot tartunk, illetve az Afrikai Unió képviselőivel is, és ezt a jövőben is így tesszük. A vitából három fő következtetést tudok levonni. Először is a parlament támogat minket abban, hogy tekintsük át az összes rendelkezésünkre álló opciót a kotonói megállapodás és más eszközök keretében, hogyha nem oldódik meg a helyzet. Külön figyelemet kell fordítani az emberi jogok tiszteletben tartására és az alapvető jogok érvényesülésére. Másodszor felelősséggel tartozunk a burundi nép felé, hogy megvédjük őket a fokozott gazdasági és humanitárius válságtól és kockázattól, egy egyre törékenyebb országban. Harmadszor továbbra is szeretnénk a rendelkezésünkre álló eszközökkel támogatni a választásokat. Egyértelműen tudtuk, tudtára kell adni a burundi hatóságoknak, hogy mit jelent számunkra a nyílt választás és demokrácia, és ezt nyomon is kell követni a következő napokban. Szeretném a parlamenttel a párbeszédet folytatni. Nagyra értékelem a parlament szerepét abban, hogy a nemzetközi renden tartsuk ezt a fontos kérdést. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel, ezzel